Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, a nigériai helyzet, a Boko Haram legújabb támadásai. Most a szerzőknek adok szót. Legelsőként Krisztián Préda egy percben köszönöm, elnök asszony. Épp egy éve, hogy foglalkoztunk a Boko Haram terrorista szervezet által elkövetett támadásokkal a sürgősségek között. Meg kell alapítanunk, hogy csak romlottak a dolgok időközben, a fegyveres támadások, öngyilkos támadások, emberrablások és erőszak eh, esetei szaporodtak a polgárok, polgári áldozatokkal szemben és a kormányerőkkel szemben. Eh, kértük eh, a Siboki iskolából elrabolt iskolás lányok azonnali szabadlábra helyezését, szabadon bocsátását, és az egész nemzetközi közösség csatlakozott el ebben hozzánk aggasztó a dzsihadista, terrorista szervezetek szabadolása és az erőszak esetei is. A Boko Haram Sababban, Szomáliában is követett el ilyen támadásokat, és mindenki számára fenyegetés jelent ez, akik nem osztják az általuk fontosnak tartott értékeket. Barogdanon viszont madame la présidente le groupe islamiste boko haram. nos a boko haram nagyon jól tudjuk hogy fenyegeti nigéria stabilitását illetve a régió stabilitását. Erőteljesen elítéljük tehát ezeket a túlkapásokat, amelyeket ez a csoport követ a polgári lakosság kárára, különösen a 276 iskolás lány elrablását a Siboki iskolából. Ezen embertelen cselekmények szerzőit mindenképpen bíróságra kell citálni. Itt vannak még más kábítószer kereskedő csoportok, az iszlám állam és a mujahadok. Nos, az ő cselekedeteikre erőteljes választ kell adni a, az olyan fajta nyilatkozatok, amelyek gyengék, nem elegendőek. A biztonság kérdéseit kombinálni kell a fejlesztés és az emberi jogok előmozdításának kérdésével, az oktatás kérdésével, a korrupció elleni fellépéssel. Csak egy nemzetközi, regionális és európai együttműködés teszi lehetővé ezen esetek leküzdését. Soha nem lesz európai nemzetközi politika katonai kapacitás nélkül, amelyet használni kellene, amikor erre szükség van. Elnök, köszönöm. Tenok úr kap szót. Más... Elnök asszony, az Boko Haram merényletet követett el Borno faluja ellen. 44 embert öltek meg, és három templomot égettek fel. Ez egy hatalmas bűn. Igenis, fiatal emberek, fiatal nők oktatását kívánják megzavarni. Igen, ez egy része a Magrebnek, és mindenhova támadnak. Láthatjuk, hogy vezető csoportok, mint az ISIS is támogatja őket. Afganisztánban vagy Pakisztánban is hasonló fellépések vannak. Az ENSZ-nek megfelelő intézkedéseket kell hoznunk, célzott fellépéssel. Kínának, Kínának, az Egyesült Államoknak az az érdekük, hogy közösen lépjenek fel és megakadályozzak a terrorizmus működését ezen a térségben. Erre, van meg, erre megfelelő megközelítésre van szükség. Algéria esetében a het, lakosság 77%-a egy dollárnál kevesebbet keres naponta. Igenis kizsákmányolják ezt a területet. Egy gyenge állam Algériában ahhoz járul hozzá, hogy elterjedjen a szélsőséges megközelítés. Boko Haram éppen ezért virágzik ezen a területen. Egy sérülékeny országgal állunk szemben. Köszönöm. A, a, a kormány válasza mindedig nem megfelelő. Kedves kollégák, kérem csendben fogjanak, foglaljanak helyet, hogy folytatni tudjuk a vitánkat. Lambergin kolléganő. Thank you, President. I think the... Köszönöm szépen, elnök asszony. Láthattuk az év elején, hogy mennyire sokkolta a világot a csiboki esemény, illetve a csiboki rablás. Fontos, hogy támogassuk a fiú és a lánygyermekek továbbtanulását is. A Boko Haram ugyanis nem csak a lánygyermekeket támadja meg és rabolja el. Azok, akik azt akarják látni, hogy Nigériában változzon a helyzet, akik fel akarnak lépni a Boko Harammal szemben, és akik felelősségre akarják vonni az atrocitások felelőseit, azokat mind-mind támogatjuk. Úgy gondolom, támogatnunk és meg kell védenünk mindazokat, akiket az évek során a Boko Haram egyre növekvő, növekvő agressziója sújtott, és sajnálatos módon, az fel megfelelő módon. Nigéria nemrégiben Afrika legnagyobb gazdaságává nőtte ki magát, hallhattunk arról, hogy milyen nagy egyenlőtlenségek alakultak ki a régiók között, valamint az ország észak és déli része között, és tudjuk, hogy nagy a bizalmatlanság a kormányal szemben. Mivel az emberek úgy érzik, hogy nem védik meg őket, nincsenek biztonságban, ezért az információk sem objektívek, és a kormány nem reagált megfelelően az országban zajló eseményekre. Támogatjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kormány tett a csiboki helyzet felszámolására, de szeretnénk azt látni, hogy a nigériai kormány más kormányokkal együttműködésben határozottabban lépjen fel. One, one minute, please. Mekeven asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Majdnem száz napja annak, hogy ezek a lányok eltűntek, úgy gondolom ígéretet kellene tennünk ma arra, hogy tovább kampányolunk, amíg őket szabadon nem engedik, és nem engedjük meg, hogy elfelejtődjön ez az ügy. Jean Lambertel egyetértek, együtt kell működnünk a nigériai kormányjal abban, hogy ezek a lányok kiszabaduljanak, de hosszú távon többet kell tennünk. Mi a milleniumi fejlesztési célkitűzésekben megígértük azt, hogy gondoskodunk róla, hogy minden gyermek hozzáférjen az alapfokú oktatáshoz, azonban a terrorista támadások miatt Nigériában rengeteg iskolát zártak be. Világos, hogy a biztonságos iskolák is a stratégiánk részét kell, hogy képezzék. Gordon Brown egykori brit miniszterelnök és felesége munkáját szeretném kiemelni, akik, akik kedve, kezdeményezéseket alakítottak ki a biztonságos iskolák létrehozására, és foglalkoztak ezzel az ügyel behatóan. Az év vége felé lesz 25 éve, hogy aláírtuk a gyermekek jogairól szóló ENSZ konvenciót, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden gyermek jogait tiszteletben tartsák. Thank you. Köszönöm. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy csendben foglalja el a helyét. És un minut a Rodriguez asszony egy percben. Szenra asszony. Köszönöm, elnök asszony. Újfent az történik, hogy egy vallás, egy ideológia nevében megmutatják valódi arcukat, már ami a nők ellen elkövetett erőszakos cselekedeteket illeti, itt vannak ezek a gimnáziumi lányok, gimnazista lányok, akiket elraboltak iskolájukból. Követelnünk kell azonnali szabadon bocsájtásukat, és garantálni kell, hogy visszatérhessenek iskolájukba, hasonlóan más fiatal lányokhoz. Felháborodva konstatáltuk ismét, hogy konfliktus helyzetekben a nők lesznek az áldozatok, és őket használják túlszul. Fel kell hívnunk tehát a társadalmat, az intézményeket arra, hogy az egyenlőségért küzdjenek, a nők jogait tiszteletben kell tartani a világon mindenféle helyzetben. Köszönöm, elnök. Most a frakciók nevében felszólalók sorát Maria Gabriel nyitja meg egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Ellensfoglalásunk üzenete világos. A támadásoknak és az erőszaknak véget kell vetni. Az elrabolt gyermekeket, lányokat azonnal mm, ki kell szabadítani. Ezt az üzenetet közvetítjük a Boko Haram terrorista szektához, de a nigériai hatóságokhoz és a regionális partnerekhez is. A Boko Haram támadásai a működésképtelenség szimptomái. Két Kétféle fellépésre van szükség állami szinten az igazságügy és a biztonsági erők megerősítésére, hogy a nigériai hatóságok fel tudjanak lépni a terroristákkal szemben az emberi jogok és a nemzetközi jog tiszteletben tartásával. Másodszorban regionális együttműködésre van szükség. Tudjuk, hogy a Boko Haram finanszírozásának egy része a fegyver, a kábítószer kereskedelem és az emberkereskedelem forrásaiból érkezik, és nagyon sok szomszédország támogatja őket. Nos, most meg kell osztani az információkat. A CDAO az Afrikai Unió ö, nyilatkozatait tettek el, hogy kövessék. A regionális együttműködés nagyon fontos, hiszen a szomszédos régiókat is ö, fenyegetik ezeket, ezek a támadások. Tehát engedjék szabadon ezeket a lányokat. Gomes asszony következik egy percben. Köszönöm al qaeda terrorista kampányt folytat a nigériai lakosság ellen. Hihetetlen és elfogadhatatlan hatással ez a, lakás, ez a lakosságra humanitárius válságot okoz. Több ezer embert öltek meg 2014-es terror kezdete óta. Alapvetően ki kell vizsgálni ezeket a jelenségeket, és büntetést kell alkalmazni a nigériai hatóságoknak, de a Nemzetközi Büntetőbíróságnak is. Nigéria igenis szétesik, hogyha ez így folytatódik. A nemzetközi közösségnek mindent el kell követnie, hogy megvédje a lakosságot, mindenek előtt a lányokat és az asszonyokat, a nőket a Boko Haramtól. De szükség van arra is, hogy más problémákkal foglalkozunk Nigéria esetében. Óriási a korrupció ebben az országban, a katonai vezetés körében is Láthatjuk például, hogy az olajbevételek hova kerülnek. Ez oda vezet, hogy radikalizálódik a helyzet. Azt gondolom, mindenképpen szükség van arra, hogy konkrétan fellépjünk. Köszönöm, Belder úr, egy percben. Köszönöm. Észak-Nigériában a keresztények szenvednek, nagy szenvedést okozott a Boko Haram, gyilkosságokat követel, és fosztogat. Falvakat rohannak le, bomba merényleteket alkalmaznak sűrűn látogatott helyeken, és tönkre teszik a keresztény templomokat. Aztán egyes keresztényeket konkrétan ölnek meg, például közösségi vezetőket hidegvérrel megbízható forrásokból tudjuk, hogy az egyes keresztényekre lefolytatott támadások száma folyamatosan növekszik, és ez nem éri el a nemzetközi sajtó küsz, inger küszöbét. Időközben felszólítom a tanácsot, hogy keresse meg a nigériai kormányt, hogy az felelősséget vállaljon a keresztény közösségért, hiszen nap mint nap akut életveszélyben vannak az tartozó emberek, meg kell védeni. Egyelőre semmiféle védelem nem merül fel. A kormány nem tesz semmit az áldozatok érdekében a Boko Haram ellen. Elvárom tehát az Európai Uniótól, hogy a nigériai keresztények védőjeként lépjen fel. Domnul Belder, acceptați eh, procedura cartonașului? Belder úr, elfogadja a kék kártyás kérdést elfogadja? Csárnecski úr kíván önhöz kérdést intézni. Elnök asszony, szeretném megkérdezni Belder képviselőtől, hogy a nigériai kormány elleni esetleges szankciók azt eredményezhetik-e, véleménye szerint, hogy végre változás történjen, hiszen azt láthatjuk, hogy Nigéria vagy nem képes, vagy nem hajlandó fellépni a gyermekek és nők ellen gyakorolt agresszióval, terrorral szemben. 30 seconds. 30 másodpercben válaszolhat. Köszönöm szépen. Köszönöm Csernecki kollégának a kérdést. Vannak megbízható források, amelyek azt állítják, hogy a rend és a törvény erejének fenntartását akadályozza a Boko Haram, és gyakorlatilag a polgároknak sincs már bizalmuk a nigériai kormány felé. Úgy gondolom a bizottságnak a nigériai hatóságokkal kell tárgyalnia, vagy szankciókat kell bevezetnie. Tisztelt kollégák, kérem, hogy foglalják el a helyüket, folytatnunk kell a vitát. Bilbao képviselő folytatja egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozom azokhoz, akik elítélik a Csibuki iskolából való elrablását ezeknek a lánygyermekeknek. Úgy gondolom, hogy a Boko Haram által gyakorolt erőszak fundamentalista jellegű, és összekapcsolódik a fegyver és drogkereskedelemmel is Nigériában. De menjünk még egy lépéssel tovább. Nigéria 2013 óta Afrika leggazdagabb országa, sőt, a GDP-je meghaladja Dél-Afrika GDP-jét is, és nem csak a föld a kőolajból él az ország, hanem virágzó telekommunikációs ágazata is van. Mégis a lakosság nagy része napi kevesebb, mint egy dollárból él. Ez kétségbeesést szül, ami pedig a szélsőségesek táptalaja. Ezért a Boko Haram embertelen cselekvésével persze fel, szemben persze fel kell lépni, de az is elfogadhatatlan, hogy egy ilyen ország, amely az ENSZ fejlesztési listájának a 153. helyén áll, ilyen egyenlőtlen módon ossza el a vagyont az országban. Ezt az egyenlőtlenséget fel kell számolni, hiszen sokan érzik már úgy, hogy semmi veszteni valójuk nincs, még az élet, saját életüket sem becslik. Tehát felszólítom az illetékeseket, hogy szabadítsák ki ezeket a lányokat. Talasszony másfél perc. Csibokin tüttöjön tapaus palja. Köszönöm szépen. A diáklányok esete ijesztő itt láthatjuk, az egész világon felkapták a fejüket az emberek. Meg kell védeni ezeket az embereket. Emlékezzünk Malavára, a pakisztáni diáklányra, aki a talibán támadás áldozata volt pillanatnyilag. Azt mondta, azt üzente a Boko Haram vezetőjének, hogy ne éljenek vissza az iszlámmal, és ne takarozzanak az iszlámmal. Igenis, a diáklányok esete rendkívül fontos, erre az egész világ odafigyel, ha meg akarjuk védeni őket, akkor rá kell mutatnunk arra, hogy valójában mi történik. Ezeknek a lányoknak is vannak jogaik a szexuális szabadsághoz való jog, amit a Boko Haram megkérdőjelez. Abban bízom, hogy az Európai Unió itt megfelelő jelzést küld és nemzetközi munkáját folytatja, hogy minden lány, minden nő maga dönthessen a saját testéről, és ne legyen alávetve e, másoknak, és ne lehessen szexuális rabszolga. Igenis az embereknek, a nőknek is joguk van a méltóság teljes élethez. A nemzetközi figyelmet Nigériára kell irányítani, amíg ezek a lányok e, fogságban vannak. Igen, tisztelt kollégák, kérem csendben foglaljanak helyet, mert folytatni szeretnénk a vitát. Kedves kollégák! Kora Ignácio következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, 2014 elején a Boko Haram iszlám terrorista szervezet legalább 2500 halálos áldozatot szedett. A kőolajtermelés Nigériában, nos, hiába nagyon erős, a 140 milliós lakosság nagy része a szegénységi küszöb alatt él. A terrorista szervezet megerősödött, a gazdasági helyzet pedig az országban nagyon jelentősen romlott. Sok forrás szerint a Boko Haram 2009-ben jött létre, de uh, líbiai, szíriai uh, beavatkozásokkal megerősödött, amikor Franciaország és más országok uh, fegyvereket küldtek Afrikába. Uh, Nigériában uh, azt is láthatjuk, hogy a Trust Fund szervezett a Boko Haram részére gyűjt forrásokat. Nos, tehát ezen vérfürdőnek véget kell vetni, ezen terrorista szervezet finanszírozását meg kell akadályoznunk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Szinaginos úr következik. Η Ελλάδα μια ευρωπαϊκή χώρα διαφέρουν σε πολλούς τομείς elnök asszony. Elnök asszony. A központi kormány nem mutat kegyelmet a népek felé, és nem gondoskodik a megfelelő igazságszolgáltatásról. Nigériában a Boko Haram fellépéseiről a közvélemény nem rendelkezik megfelelő információkkal. A valós probléma a nép problémája, és ezt eltusolják. Itt tehát az lenne a cél, hogy például Görögországban a végrehajtó kormány diktatúrát hozott létre, ott nincs ugyan Boko Haram nevű terrorista szervezet, de korrupt politikusok vannak, valamint az igazságszolgáltatás szintén korrupt. A, az aranyhajnal főtitkára és tagjai bebörtönzésre kerültek, Samaras elnök parancsára, noha az ENSZ ide vágó egyezményét nem tartották tiszteletben. Köszönöm szépen. Venta, képviselő egy percben. Domnul Venta. Oké. Okay. Pani Przewodnicząca, rezolúcia Parlamentu Europejskiego... Köszönöm, elnök asszony. A parlament állásfoglalása Nigériával kapcsolatban rendkívül fontos, és támogatom ezt az állásfoglalást. Ez a bűnszervezet nem csak embereket, hanem az egész kultúrát kívánja tönkretenni. Több mint 200 lányt raboltak el az iskolájukból, máig fogságban tartják őket. Ez az egész világ figyelmét felkeltette. Itt nem csak politikáról van szó, családokról van szó. Mindenkinek el kell követnie, hogy ezek a gyermekek visszatérhessenek a családjuk körében megfelelő javaslatokat kell tennünk a nigériai kormánynak, az EU-nak, az ENSZ-nek és minden lehetséges nemzetközi szervezetnek lépnie kell. Megfelelő segítséget kell biztosítani az elrabolt gyerekeknek és az Európai Parlamentnek is. Ezt kell támogatnia, hogy Nigériában betartsák az emberi jogot, és egy stabil állam jöjjön létre. Köszönöm szépen. Kienge asszony. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Az oktatással leküzdjük a tudatlanságot, amely a szegénység és az éhénység gyökere. Ezek a szavak egy olasz, egy rendkívül fontos olasz politikusnő Rita Lévi Montalcini tudós szájából származnak. Nos, itt a Boko Haram esete erre is lefordítható, a nyugati oktatás bűnnek minősül a szemükben, a nőknek joguk van az oktatáshoz, mint mindenki másnak, az oktatáshoz való hozzáférés alapvető jog. Ez nem öncél, hanem egy utat jelentés előfeltételt más jogok gyakorlásához. Éppen ezért kell kötelezettséget vállalni minden fellépés érdekében, amely segíti a lányok hazatérését és a terrorista szervezet cselekményeinek beszüntetését. Elnök asszony, azt javaslom, hogy a 2014-es Szaharov díjra jelöljék azon nigériai lányok édesanyjait, akiket elraboltak az alapvető emberi jogok védelme nevében. Hozzuk haza lányainkat. Köszönöm. Doc asszony egy percben. Micro. Köszönöm szépen. Örülök, hogy részt vettek a mai vitán, és fókuszálunk azon személyekre, akiket eh, üldöznek. A fiatal lányok elrablásának esete rendkívül tragikus. Itt nemzetközi figyelmet keltettek ezzel, és eh, látjuk, hogy mi a helyzet eh, Nigéria északi részén azt is látjuk, hogy több ezer ember gyilkoltak le ott a Boko Haram emberei. Keresztény látogataim voltak itt a parlamentben Észak-Nigériából, és ők történeteket meséltek nekem. Ami Boko Haram megtámadta őt, és sokkos állapotba került, és az arcon lőtték az embert. A nők a felesége elment a faluba a többi keresztényhez, hogy bekerüljön a kórházba, és ez sikerült. Ő volt az egyetlen a végén, aki túlélte a támadást. Ezek azok a történetek, amelyek ezrével játszódnak le Észak-Nigériában. Családokat, embereket támadnak meg a hitük miatt. Ez egy rettenetes dolog igenis bátorságot kell mutatni a parlamentnek, és fel kell szólítanunk a kormányt, hogy szálljon szembe. Köszönöm. Începem procedura catch Am să vă rog să vă Kezdődjék a catch the eye. Kérem, hogy tartsák tiszteletben a feszes időt. Tarabella úr egy percben elsőként kap szót. Elnök asszony, biztos úr, a Boko Haram elmúlt hónap, hetekben több halos támadást intézett Nigériában a hatalom ellen. Nos, ehhez hozzájárul több mint 200 fiatal lány elrablása, akit április 14-én raboltak el Szubokban, az ország déli részében még mindig bizonytalan a helyzetük, a sorsuk, és attól félünk, hogy naponta, napról napra romolhat. El kell tehát ítélnünk ezt a rendszert, és támogatnunk kell a nigériai kormányt annak érdekében, hogy valóban fellépjen a Bokaram ellen, többek között egy célzott katonai segítségnyújtás formájában, hogy ezen csapás ellen fel lehessen lépni. A parlamentnek egységes hangon kell szólnia, annak érdekében, hogy soha ne fogadjuk el az elfogadhatatlant. One minute, please. Egy percben kérem. Mayer úr. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra tisztelt kollégák, a Boko Haram azt jelenti szó szerint, hogy a könyv az bűn, illetőleg az oktatás az bűn. Ahogy az egyik kolléganő mondta, nem a patriarhátus az, amely megmutatja a rút arcát, hanem a radikális iszlamizmus. Ezzel legyünk tisztában. Az egyik legradikálisabb iszlamista terrorcsoportról van szó világszerte és Nigériában is, de vannak ilyen csoportok más államokban is. Ezen csoport által elkövetett büntettek mindenütt a címlapokra kerültek, néhány kolléga elmondta, hogy miket követtek el. Valóban ijesztő, ami történt. Az embert nagyon megrázzák ezek a történetek, például majdnem 300 tanulót raboltak el, embereket mészároltak le, olyan dráma, drámák játszódnak le, amelyeket azt hiszem fel sem tudunk itt fogni. A radikális iszlám egyik leg legkeményebb, legdurvább kinövése. Ez fontos, hogy minden erőnkkel fellépjünk ellene. Köszönöm. Géringer de Ödenberg képviselő. Dziękuję pani przewodnicząca. Brutalne zamachy terrorystyczne Boko Haram. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezek a brutális támadások, amiket Észak-Nigériában a Boko Haram intéz a lakosság ellen, destabilizálják az egész régiót. 2014 eleje óta folyamatosan támadnak iskolákat, embereket, gyerekeket ölnek le, több mint 200 lányt raboltak el, máig nem tudjuk, hol tartózkodnak. Itt egy humanitárius válság kialakulásának vagyunk a szemtanúi, és a szomszédos országok is egyre nagyobb veszélybe kerülnek. Megfelelő reformokra van szükség fellépni a munkanélküliség ellen, és egy erős kormányra természetesen ezt kell kialakítani, hogy a polgárok biztonságban érezhessék magukat az iszlám terrorral szemben. Thank you. The KCDI Köszönöm szépen, a KCDI eljárás ezzel lezárult, most pedig megadom a szót a biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők. Aggódunk továbbra is a nigériai helyzet miatt, ahol egy erőszakos cselekmény sorozat félemlíti meg a lakosságot. A fő képviselő Peti Ashton hang elítélte azt, hogy több száz civilt öltek meg, és több mint 200 iskolás lányt raboltak el Boko államban. Továbbra is felhívjuk a figyelmet arra, és követeljük, hogy feltétel nélkül engedjék szabadon ezeket a lányokat, és állítsák bíróság elé a többieket. Gondolnunk kell a családokra is, a gyerekek családjaira. Ők biztonságban szeretnék oda fogadni a gyerekeiket, de sajnos nem hallom a saját hangomat. Kedves kollégák, a nigériai erőszak a lakosságnak komoly károkat okoz. Elnézést kérek, biztos asszony, mondja az elnök. Kérem, méltányoljuk és tartsuk tiszteletben biztos asszony hozzászólását és személyesen őt is. Kérem, maradjunk csöndbe itt a teremben, hogy folytatni tudjuk a vitát, és utána szavazni tudjunk. Nigériában az erőszak súlyos áldozatokat követelt mindeddig a lakosságtól. 2009 óta mint 5000 embert öltek meg, és félmillió embernek kellett elmenekülnie, több száz iskolát tettek tönkre, kormányépületet is, és rendkívüli módon legyengítették az észak-keleti gazdaságot is. Ami még jobban aggaszt bennünket, 2014 eleje óta szinte nap mint nap látjuk a támadásokat. 2014. januárja óta 1500-2000 ártatlan embert gyilkoltak meg az EU a Boko Haramot terrorista szervezetként vezeti elmúlt hónap óta. Igenis, az ENSZ előtt a határozott fellépésünket akarjuk megjeleníteni, és a kereszt, és egyébként az ottani erőszak árt a keresztényeknek és az iszlám hívőinek is. Az Euró... Ezt egyébként figyelembe vesszük az Európai Fejlesztési Alap kiosztása során is. Mindenek előtt az ország északi vidékén szeretnénk segíteni az energiaszektort. A Nigériában az EU egyébként humanitárius segélyekkel is jelen van, ami azt jelenti, hogy 5 millió eurót juttatunk az északkeleti keleti tartományoknak, hiszen látjuk, hogy komoly élelmezési válság alakult ki azon a területen. A politikai területen az emberi jogok továbbra is a legfontosabb pontját képezik a rendszeres párbeszédeknek. Az emberi jogok sérelme, amit a nigériai katolosság követett el, ezeket kivizsgálták, és a felelős személyeket bíróság elé állították. Az EU a nigériai kormányjal és nemzettel, az ott élő emberekkel érez együtt, és együtt harcol. Igenis keményen dolgozunk a nigériai hatóságokkal, hogy az erőszak spirálját visszaszorítsuk, és a politikai párbeszéd irányába mozdítsuk el az ottani fejleményeket. Ezt igyekszünk meg ezt igyekszünk elősegíteni a támogatási politikánkkal is. Köszönöm szépen. Hat állásfoglalás indítványt kaptunk. Ezen nyilatkozat alapján lezárom a vitát. Köszönöm szépen.